Vamos a ir comenzando nuestra reunión. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Próbáljunk nekilátni a munkának, azt javaslom. Lassan, de biztosan. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Eh... Üdvözlök mindenkit, az Emberi Jogi Albizottságban. A dossziéban mindenkinek meg kell, hogy legyen a napirendtervezetünk, Hogyha senki nem kér változtatást a napirendben, akkor én bejelentek egyet. A második alelnök megválasztására nem kerül sor, mert az elnökök értekezletében egyelőre eh, nem oldották meg az ehhez szükséges kérdéseket. Mivel ugye albizottság vagyunk, a külügyi bizottság teljes tagjainak a, a mm, szereplése kérdéses, hisz ez egy alapvetően bürokratikus kérdés, eh, inkább eh, formai, mint tartalmi amint az elnökök értekezletén megoldódik ez a probléma, ez a helyzet, a, feláll majd a teljes elnökség az albizottságunknak. Nem a mi kezünkben van a ügy megoldása, ezért a hármas napi rendi pontra nem kerül sor. Nincs másnak javaslata? Erre vonatkozóan, akkor elfogadottnak tekintem a napi rend tervezetet. Lássuk akkor az elnök közleményeit. Múlt héten Strasbourgban különböző sürgősségi eh, állásfoglalásokat fogadtunk el. Nyilván ismerik a munkánkat, ez a csütörtök délután jelenti. A parlament az elkövetkezendő hónapokban az iraki, szíriai helyzettel fog nyilván foglalkozni. Az iszlám állam a kisebbségek üldöz üldözése, üldöztetése, líbiai helyzet, Ukrajna, illetve az unió reakciója a nyugat-afrikai ebola járványra. Ezek a témák szerepelnek a napirendünkön, fognak szerepelni a rendünkön az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Lambrinidis emberjogi külön megbizottal tudtok találkozni, és sajnos nem vettem részt rajta egészségügyi okokból, és Lambrinidis úr megerősítette, hogy október 13-ai ülésünkön részt vesz majd, és ott kitér majd minden olyan kérdésre, amelyről mi szeretnénk beszélni. az emberi jogok és az üzletvilága összefüggéseiről beszéltünk az elmúlt pár alkalommal, illetve arról, hogy a szakbizottságunk vagy albizottságunk e, számára ez mennyire fontos kérdés, tehát prioritásként kell ezt a területet kezelni. Ma reggel éppen ezért egy meghallgatásra kerül sor, amely pont ezt a témát öleli fel, a vállalkozásokról, és a munkavállalók emberi jogairól beszélünk, most az Európai Unión kívül. Tárgyaljuk ezt a helyzetet. Elsősorban azzal foglalkoznánk, legalább szeretném arra koncentrálnánk, hogy az uniós cégek az unión kívül mennyire tartják tiszteletben a munkavállalók jogait. Az Európai Parlament nem hiszem, hogy ezzel megfelelő mélységben foglalkozott ez idáig. Az előző parlamenti ciklus során több jelentés is készült a témában, például Howitt úr tollából is készült egy ilyen, azt hiszem, hogy ez önmagában nem elég, mondhatnánk édeskevés, ennél jóval alaposabb munkára van szükség ezen a téren. Először a saját házunk táján kellene rendet rakni ez ügyben is, ezért az uniós cégeknek sokkal jobb példát kell mutatniuk, mielőtt másoknak kezdenénk prédikálni a munkavállalói jogokról. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a mai meghallgatásra ilyen kiváló szakértőket megnyernünk. Igen, jó reggelt mindenkinek! Az első hozzászólónk Gilbert Fusson Umbo, aki az ILO képviseletében érkezett hozzánk, főigazgató helyettes. Rajta kívül még jó néhány szakértő szerepel meghívottak között. Most azonban az ILO nevében megadom Sivefuszumbo úrnak a szót, hogy számoljon be arról, hogy a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet milyen munkát végzett ez a téren ez idáig. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Parlement européen. Je voudrais... Euh, Szeretnék először is elnézést kérni azért, hogy egy kicsit késtem Elnök asszony, megbocsát. Köszönöm, asszonyom. Egy olyan dologról van szó, amely fontos a vállalkozások és a munkavállalók szempontjából is. Először is megköszönöm az embereknek, illetve bocsánat, a képviselőknek gratulálok a megválasztásukhoz, és örülök annak, hogy itt lehetek önök előtt. Először is a munkavállalók jogaival kapcsolatos főbb kihívásokat említeném a globalizált világban, aztán az eszközeinkkel ismertetném meg önöket, hogy az ILO milyen eszközöket talált ki, és mivel próbál operálni és ennek révén az európai parlamenti képviselők is hozzájárulhatnak a munkavállalók jogaihoz a fejlődő országokban. Hölgyeim és uraim, a méltányos globalizáció igénye nagyon is jogos. A globalizáció szociális aspektusaival foglalkozó munkacsoport, amelyet 2013-ban, 2003-ban állított fel az ILO, egy jelentésében azt írja, hogy a nagy cégek a globalizáció irányában, irányának megváltoztatásának nagyon fontos szereplői ezt elérhetik, növelhetik a befogadó országokban a gazdasági növekedést, és a, kompetenciák, illetve a tőke eh, áramlásban, valamint a technológia átadásban is fontos szerepet eh, játszhatnak és játszanak. Ugyanakkor a munkavállalók körében be kell tartaniuk eh, az emberi jogokat, az emberi jogok betartása vitathatatlan előnyekkel jár az emberi potenciál szemszögéből és a gazdaság szemszögéből is ez hozzájárul a gazdaság fellendüléséhez az egész világon, és hozzájárul a tartós békéhez és társadalmi békéhez is. Megpróbáljuk a méltányos globalizációt elérni, és szociális dimenziót adni a globalizációnak, valamint előmozdítani a munkavállalók jogait. Különböző dokumentumaink is erre szólítanak fel bennünket. A szakszervezeti jogok is igen jelentősek. Megvizsgálunk a Szakszervezeti Szabadságjogok Bizottságában évről évre egy sor esetet. Tavaly ez a szakszervezeti ügyekkel foglalkozó bizottság száz esetet vizsgált meg. Még ma is eh, léteznek a világban, erre emlékeztetni kell. Eh, több mint 100 millió gyerekmunkás és eh, több mint 20 millió kényszermunkás, rabszolga. A munkavállalók jogait nem biztosítják, és eh, nem valósul meg a férfiak és nők közti egyenlőség sem. A Rana Plaza baleset Bangladesben eh, amely eh, több mint 1000 halálos áldozattal, 1100 halálos áldozattal járt, nagy részük nő, Banglades határain kívül is megdöbbenést váltott ki. Az Európai Parlament is állásfoglalások sorát bocsátotta ki, amelyekben utal erre a tragédiára jelenleg a gazdaságot globális verseny jellemzi, a nagy ellátási láncok erősödnek meg, és tudjuk, hogy az általunk fogyasztott termékek nagy részét a világ különböző részein gyártják, a nagy világot behálózó szervezetek határokon átnyúló tevékenységükkel hozzájárultak természetesen a munkahelyteremtéshez is, különösen a kevésbé fejlett országokban. Ugyanakkor ezek a nagy cégek felelősséggel tartoznak az alapvető jogokért, illetve az általuk megteremtett munkahelyek minőségéért. Az, hogy a közelmúltban számos, számos tragédia megtörtént, Eh, amelyek elkerülhetők lettek volna akkor, hogyha a nemzeti és nemzetközi normákat betartják. A nagy ellátási láncok ugyanakkor rendkívül bonyolult szervezetek, a munkakörülmények és a szakmai kapcsolatok eh, általában nem nemzeti jogszabályok által vannak szabályozva. Sajnálatos módon egy sor szegény ország, vagy akár közepes jövedelmű ország, amelynek intézményes kapacitása gyengének minősíthető. Nos, ezek az országok, ezekben az országokban a jogszabályok végrehajtása, az enforcement, a nemzeti jog megvalósítása, végrehajtása nagyon komoly kihívást jelent. Egyes ilyen nagy nemzetközi láncok egyre hosszabb alvállalkozói láncokat alakítanak ki. E, az alvállalkozói láncok végén nagyon kicsi vállalkozásokat e, találunk, ahol a termelést valóban nagyon nehéz szabályozni, illetve ott biztosítani a munkavállalók jogait. Ugyanakkor a nagy láncok nem nem ignorálhatják azokat a körülményeket, munkakörülményeket, amelyeket a kis beszállítóik biztosítanak, különös tekintettel arra, hogy a minőségre oda tudnak figyelni. A Együttműködünk a formányokkal, a kormányokkal és a befogadó kormányokkal, valamint a nagyvállalatokkal is, a Világbank is egy önök által is talán ismert programot indított a közelmúltban, amelynek célja a jobb munkakörülmények megteremtése, amely figyelembe veszi a dolgozó embert és a versenyképességet is. És ez különösen az ruházati iparra igaz ez a munka és az ilyen jellegű tevékenységek reményt adhatnak azoknak a dolgozó nőknek és gyermekeknek, akik nagyobb védelemre szorulnak. A háromoldalú megállapodás és nyilatkozat született az ágazat szereplői körében, és ez szerintünk rendkívül aktuális fontos a kollektív szerződések jogát biztosítani, a szakszervezeti jogokat biztosítani, ezekkel lehet pozitív eredményeket elérni. A munkavállalók jogait az egész világon elő kell mozdítani. Amennyiben a szolidaritás és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása fontos. Ezen kívül világosan megfogalmazott és méltányos szabályokra is van szükség, valamint a végrehajtás rendszerének kialakítására, amely lehetővé teszi a szociális partnerek számára is, hogy a konkrét előrelépéseket monitorozzák és azokat elérjék Végezetül néhány javaslattal is élnék. Először is elengedhetetlen, hogy folytassuk a tudatosítását ezeknek a problémáknak, legyen szó az Európai Unióról, vagy akár az Európai Unió külkapcsolatairól. Tudom, hogy önök közül jó néhányan ebben már, ebben a folyamatban már ré, részt vesznek, és ennek már meg is voltak a pozitív eredményei, a tudatosítás eredményeként eh, láthattunk előrelépést, ami pedig az önök kapcsolatait illeti más országokkal, az emberi jogi párbeszédet más országokkal, ott érdemes lenne megfontolni azt, hogy a nemzeti jogszabályokat a nemzetközi munkaügyi szabályokkal összhangba hozzák azok az országok, amelyekkel önök tárgyalnak. Itt most a szakszervezeti jogokra is gondolok hangsúlyosan. A harmadik dolog, harmadik javaslatom az a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos. Megszületnek a jogszabályok, megszületnek a nemzetközi egyezmények, ezt követően a, a legfontosabb lépés azoknak a végrehajtása, ez pedig együttműködést feltételez, önök pedig adott esetben a fejlődő országokkal való párbeszédükben felvehetik ezt a problémát a párbeszéd egyik elemeként. Emellett a technikai és pénzügyi segítségnyújtás kérdése is felmerülhet, amelynek révén az nemzetközi normák jobban megvalósulhatnak, oda kell figyelni a szabadkereskedelmi megállapodások fenntarthatóságára, amelyeket az Európai Unió harmadik országokkal aláír. Ez volt az a négy javaslat, amelyel én érkeztem önökhöz, és akkor itt átadom a szót az elnök asszonynak. Köszönöm. Köszönjük. Később lehetőségünk lesz kérdéseket feltenni, illetve beszélgetni a képviselőkkel. Benedikt, que most pedig eh, megadom a szót eh, Stefan eh, Benedikt úrnak, aki ugyancsak picit késve érkezett meg, emberi jogi igazgató ő, és szakszervezeti kérdésekkel is foglalkozik. Tessék, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megenged, inkább mégiscsak angolul beszélnék. Köszönöm, hogy meghívtak engem ma ide, ide az albizottságuk elé. Bele is vágok a közepébe. És szeretnénk egy kicsit rávilágítani erre a témára a Nemzetközi Szakszolati Szervezet részéről, és szeretnék néhány olyan pontot is kiemelni, amit az ILO igazgatója Humbo úr ugyancsak elmondott már. Nem kérdéses az, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása a világ számos részén egyre inkább csökkenőben van. Az ITUC felmérése a különböző jogsértésekkel kapcsolatban, amely itt van előttem, egyértelműen azt mutatja, hogy nagymértékben támadják a munkajogot, mind a kormányok, amelyek megpróbálják a munkavállalók jogait korlátozni, illetve a munkaadók is akadályozzák ezt, akik nem veszik figyelembe e, a munkavállalók jogait, és e, mindemellett ezt megtehetik büntetlenül. A gazdasági politikákkal együtt kell létrehozni egy olyan fajta környezetet, amelyben a munkavállalók alapvető jogaikat félelem nélkül gyakorolhatják. A helyes hangsúlyt már elhelyezték e, erre a témára, a globális beszállítóláncokkal kapcsolatban, erre kell koncentrálnunk. Az EU, illetve az EU-ban lévő vállalatok nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az EU-ba importált árukat gyártók az Európán, Európán kívül megfelelő módon dolgozhassanak. Szeretnék konkrétan de röviden három dél-kelet-ázsiai országra koncentrálni, és talán a vita során majd ról is beszélhetnék, de most kifejezetten erre a három dél-kelet-ázsiai országra szeretnék koncentrálni. Hadd kezdjem Burmával. A kereskedelmi befektetési szankciók éveken át életben voltak, ezeket most megszüntették, és nagymértékben növekedtek a befektetési lehetőségek Burmában, az USA, Európa beli cégek eh, számára. Nem titok az, hogy miért annyira vonzó ez az ország most. Burma az egyik legújabb, legolcsóbb munkaerőforrása. Itt a legalacsonyabb Ázsiában a munkaerő. Össze lehet hasonlítani például Bangladessel, is, amely nagyon kedvelt célpontja volt a textil cégeknek. Befetetésre van szükség Burmában, ez így van, viszont ennek megfelelőnek és felelősségteljesnek kell lennie annak érdekében, hogy tényleg gazdasági fejlődés jöhessen létre. Volt lépés már Burmában, de még mindig hosszú út áll a demokrácia létrehozása, illetve a jogállamiság létrehozása előtt. A jelenlegi alkotmány számos hibát tartalmaz, a katonaság továbbra is üzemelteti a, az ország gazdaságát közvetlenül vagy közvetve, és sok esetben megtiltották a szakszervezeteket is. A vitarendezési jogszabályok léteznek, szakszervezetek is létre lehet hozni, viszont Számos hibát tartalmaznak ezek a szabályok, és korlátozzák a szakszervezetek jogait, amely nem felel meg a nemzetközi jogszabályoknak. Mindemellett nincsen igazgatási és igazságszolgáltatási rendszer, amely képes lenne ezeket a törvényeket megfelelően végrehajtatni. Mivel nincs jogállamiság, ez továbbra is nagyon súlyos kérdés marad. Az Európai Unió már felismerte azt, hogy az európai vállalatoknak magas szintű vállalati felelősséggel kell rendelkezniük akkor, amikor Burmában kereskednek, vagy ott fektetnek be. 2012. június 15-én Ashton, illetve Gucht biztosok létrehozták, illetve bevezettették itt is a GSP-t, és rámutattak arra, hogy a felelős kereskedelem és a felelős befektetés kölcsönös kereskedelem hozzájárulhat a fellendüléshez. Ezt megerősítették, ezzel megerősítették a 2012-es áprilisi tanácsi állásfoglalást, melynek során kiemelték azt, hogy a Burmával kapcsolatos kereskedelem kapcsán a legmagasabb felelősséggel kell eljárni itt utaltak kifejezetten az OSCD iránymutatásaira, az ENSZ vállalatokra és emberiokra vonatkozó iránymutatására, illetve 2012-14-es vállalati felelősségvállalási stratégiára. Azonban ez idáig nem igazán volt hatékony az Európai Unió mindezen betartatása kapcsán. Időközben az USA már sok mindent tett annak érdekében, hogy felelős befektetés valósuljon meg. Az USA cégeknek évek, éves szinten kell nyilvánosan jelenteniük a burmai kereskedelmi tevékenységükről, arról, hogy mit fizetnek a kormánynak, és hogy milyen módon tartják be a környezetvédelmi munkavállalói jogi eljárásokat, szabályokat. Az USA pénzügyminisztériuma rendszeresen jelent ezekről a listákról. Azt halljuk, hogy az Európai Unió a vállalatait legalább ugyanilyen szinten tudja felelősségre vonni majd, mint az USA, akkor, amikor a burmai befektetésekről van szó. Az elszámoltathatóság, az átláthatóság nagyon fontos Burma szempontjából, hogy sikerüljön kihasználni a már meglévő eszközöket, mint az OECD iránymutatásait, az ENSZ iránymutatásait a vállalatok és az emberi jogok szempontjából, illetve az ILO nyilatkozatait. Mivel Burmában az embereket nem igazán tartják tiszteletben, ezért el kell kerülni a befektetések minden negatív emberjogi hatását, illetve meg kell valósítani veteranezési eszközöket, ugyanis ez fontos ahhoz, hogy új kereskedelem, illetve az új befektetések ne fokozzák tovább az ország problémáit. A cégek, amelyek Burmában befektetnek, illetve ott tevékenykednek, nyilvánosan kell működniük, együtt kell működniük, többek között a szakszervezetekkel is. Azt javasoljuk első lépésként, hogy legyen egy parlamenti meghallgatás, ahol az EU cégek, amelyek Burmában tevékenykednek, információt adhatnának arról, hogy megfelelően járnak-e el, és valóban foganasítják-e azokat az eszközöket, amelyekkel az emberi jogokat tiszteletben lehet tartani Burmában a beszállítói lánc területén is. Hagy térjek rá most Kambodzsára. Bizonyára tudják, hogy Európa nagyon fontos piaca a kambodzsai exportnak. A kereskedelmi minisztérium szerint a kambodzsai textil, illetve cipőexport, ami az EU-ba irányba irányult, több mint 1,8 milliárd dollárra tehető, ez volt 2014-es 6 hónapjában, és 2012-ben hasonló növekedés, 2012-es hasonló időszakhoz képest növekedés tapasztalható, és valószínűleg ugyanez lesz ebben az évben is. Ez azáltal lehetséges, hogy az Európai Unió GSP minden csak fegyvereket nem rendszerébe is tartozik ez az ország. A, az Európai Unió nagyon fontos rendelkezéseket foganasított, melynek értelmében a kedvezményezetteknek be kell tartaniuk az alapvető eh, munkajogokat. Ugyanakkor az ILO számos éven át kritizáltak Kambodzsát azért, mert nem felelt meg annak, hogy a gyülekezési jogot engedélyezze. Ez év januárjában a kambodzsai kormány súlyos erőszakot alkalmazott eh, a demonstrációk leverésére, amelyek akkor jöttek létre, amikor eh, a kormány nem jelentette be a minimumbért. Számos embert letartóztattak a demonstrációban való résztvételért, bár számos NGO, számos csoportosulás tiltakozott ez ellen, de mégis több mint hat hónapra bebörtönöztek munkásokat, nem engedték őket szabadon, pedig némelyiküknek sürgős orvosi ellátásra lett volna szüksége. Sajnos a kambodzsai kormány továbbra is tovább nyírbálja a szakszervezeti jogokat, és a legutóbbi javaslat is nagy mértékben visszalépést jelent az életben lévő munkajoggal szemben, és hogyha ez életbe lép, ez gyengíti a szakszervezeteket. Hogyha a jog eszközeit valóban komolyan veszik, akkor az Európai Uniónak valóban koncentrálnia kell ezen szabályok foganatosítására. Már többször felszólítottunk arra, hogy az Európai Uniónak egy fenntarthatósági csomagról kell tárgyalnia Kambodzsa esetében, ugyanolyanról, mint amilyenről Banglades esetében is tárgyaltak. Hogyha itt tenné az EU, akkor azt, lát, azt mutatná meg, hogy valóban élovas szerepet tölt be. Egy ilyenfajta csomag különböző intézkedéseket tartalmazhatna egy átfogó program esetében, és így ez Kambodzsára valóban ösztönzően hathatna. Nem kérdéses az, hogy Kambodzsa nagyon veszélyes irányba halad. Reméljük, hogy az Európai Unió már most fel tud lépni, ugyanúgy, ahogy Banglades esetében is fellépett, és foganatosítatja a saját előírásait, és nem várja meg a következő tragédia bekövetkeztét. Ahogy már elmondtam, a legfontosabb kezdeményezés az a Rana Plaza összeomlása után volt Bangladesben. Ekkor létrejött egy megállapodás a tűzvédelemről, itt több mint 200 cégre vonatkozik ez az előírás, és az Európai Unió, az ENSZ, az ILO plusz lépéseket tettek, beleértve ebbe egy fenntartatósági csomag létrehozását is, és ez erről lépést jelentett. Mindezek ellenére továbbra is nehéz a munkavállalók számára az, hogy alapvető jogaikkal élhessenek Bangladesben még ma is a szakszervezeteket eh, nem engedélyezik eh, az export eh, terén, akadályozzák a fellépést, és nem fenntarthatóak a védelmi előírások, amelyek esetlegesen a jövőben további tragédiákhoz vezethetnek. Véleményünk szerint, mivel nincs politikai akarat, és nincsen kormányközi, egy, kormányon belül együttműködés, nagymértékű a korrupció. Ez azt jelenti, hogy a 2012-es, 13-as katasztrófákra adott válaszok korlátozottak maradtak. Azt kérjük, hogy hívják fel a bangladesi kormány figyelmét arra, hogy sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban kell fellépnie, hogyha elkívánja kerülni a fellépésének hiányának hatásait. Olyan környezetet kell létrehozni, ahol a munkavállalók jogait a ellátási a figyelemben veszik. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Rebecca Smithnek, aki a Business Europe eh, vezető tanácsadója a szociális ügyekben. Ah, köszönöm elnök azt, hogy először is szeretnék köszöntet mondani annak azért, hogy meghívták a Business Europe-ot erre a mai meghallgatásra. Understand you will be um, having a series of uh, seminars. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen esemény megre sor kerül. Szívesen részt veszünk erről a témáról szóló vitában bármikor. Nem vagyok emberjogi specialista, mint itt a mellettem ülők többsége, de természetesen felvettük a munkáltatói, nemzetközi munkáltatói szervezettel is a kapcsolatot, hogy kikérem az ő véleményeket és az emberi jogok és a munkaerőpiac összefüggéseiről. Az európai cégek többsége, akik fejlődő országban aktívak, alapvetően az egész társadalom és a gazdaság előnyére és szolgálatában teszik mindezt, hiszen helyeket alkalmaznak, helyi cégeknek eh, nyújtanak eh, beszállítói lehetőségeket. Persze vannak hiányosságok, nehézségek a munkakörülmények tekintetében, ezt elismerjük, ugyanakkor általánosságban úgy hisszük, hogy a piacnyitás a fejlődés kulcsa, amely végsősorban az emberek javát szolgálja. A fogyasztók, a munkavállalók, a részvényesek, befektetők, a kormányzat, a helyi közösség irányában mind felelősséggel tartozik egy cég. Napi döntéseket kell hozni e tekintetben a legtöbb üzlet cégvezető tudja, hogy a siker összefügg a helyi közösség sikerével, ez egyébként igaz Európában és Európán kívül egyaránt. A cégek kötelezettségei alapvetően az adott állam törvényének a tiszteletben tartását jelentik, de ezen túlmenően erkölcsi kötelességük is van, amikor fejlődő országokban fektetnek be. Komolyan veszik az európai cégek ezt, Éppen ezért számos cégnek eh, működő etikai kódex van, a társadalmi felelősség vállalási eh, programja pedig gyakorlatilag minden cégnek van. Ahogy az már említésre került, különösen bonyolult és összetett feladat a globális beszállítói láncok működtetése, ez az elkövetkező években egyre égető problémává válik majd. Ez különösen bonyolult olyan cégek esetében, amelyek olyan cégekben, országokban működnek, ahol az alapvető emberi jogi szabályoknak nem szereznek érvényt. Ne felejtsük el, tehát milyen nehéz dolgok van ezeknek a cégeknek, a, a CSR stratégia részeként egyre nagyobb mértékben együttműködnek a beszállítóikkal ezek a cégek, és több cég a nemzetközi kezdeményezésekben is önkéntesen részt vesz, például magatartási kódexek kidolgozásának formájában. A fő üzenetem ma a következő. Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi cégek a megoldás részét képezhetik az emberi jogok védelmében, őket éppen ezért be kell vonni ebbe a vitába, hiszen a gazdasági fejlődés főszereplői ők a fejlődő országokban. Meggyőződésünk, hogy ezek a cégek pozitívan járulhatnak hozzá az emberi jogi helyzet javulásához, a, a szociális normák javulásához, az oktatás javításához, főként ott, ahol a, a, a a jó kormányzás terén vannak komoly hiányosságok, de önmagukban nem tudják megoldani ezt a problémát, alapvetően az állam kötelessége, eh, hogy érvényt szerezzen a jognak, a törvényeknek a megfelelő mechanizmusokon keresztül. Ezzel el is jutottunk a John Ruggi kerethez eh, emberi jogokra eh, vonatkozik, illetve az, hogy a, arra, hogy a cégek hogyan tudják ezt biztosítani ennek az ENSZ keretnek a kidolgozásában természetesen részt vettünk, nem is a Business Europe, hanem a társszervezetünk, a Nemzetközi Munkáltatói Szervezet, amely az ENSZ iránymutatás elfogadását üdvözölte és segítette. Együttműködünk más érintettekkel, érdekeltekkel annak érdekében, hogy ezek az iránymutatások a gyakorlatban is megvalósuljanak. Az üzleti élet szereplői azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatjuk, vállalják ezt a kötelezettségeket. Az ENSZ iránymutatás végrehajtásán van a sor. Fontos, hogy az eddig elért eredményeket ne veszélyeztessük, egy jogilag kötelező érvényű eh, keret felállítását javasolták többek. Azt hiszem az elmúlt években jelentős haladást értünk el az iránymutatások, ENSZ iránymutatások végrehajtásában. Ne felejtsük el, hogy három év telt el még csak, amióta ez elkezdődött, és nem gondoltuk volna, hogy a három évvel később minden probléma megoldódna, mint egy varázsütésre. Nemzeti cselekvési tervek kidolgozásra kerülnek, az Európai Unió is vállalta a nemzeti cselekvési tervek peer-to-peer -peer review módszerrel történő felülvizsgálatát azt mutatja mindez, hogy jó úton haladunk. Persze, mindig lehet többet jobban tenni, enabling megfelelő környezetet kell kialakítani ahhoz, hogy valóban lehetséges legyen ezeket a szabályokat átültetni gyakorlatban, hogy nemzetközi emberjogi egyezményeknek érvényt lehessen szerezni. Főként európai országok fogadnak el jelenleg, vagy fogadtak el ez idáig cselekvési terveket remélhetőleg az ENSZ vonatkozó munkacsoportja rá tudja bírni a többi országot is, hogy megtegye ezt a bátor lépést. Az afrikai e, üzleti és emberjogi fórum során a Business Africa felszólította a kormányzatokat arra, hogy nemzeti cselekvési terveket dolgozzanak ki ezzel bizonyítandó, hogy komolyan veszik ez irányú kötelezettségeiket. Persze óriási különbség vannak az egyes országok között, bizonyos fokú rugalmasságra szükség van, hogy a legmegfelelőbb szakpolitikai eszközöket használhassák föl az egyes kormányzatok. Ne felejtsük el, hogy a nemzeti cselekvési tervek nem csak elfog, kidolgozni és elfogadni kell, ezeket végre is kell hajtani, és értékelni kell a végrehajtásukat Végezetül az ILO-ról szólnék egy pár szót, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetről. Több mint 180 egyezmény született és 200 ajánlás, amelynek megvalósulását megfelelő monitoring rendszer is kiegészíti. Egy három oldalú szervezet, a kormányzatok, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek együtt dolgozzák ezeket a normákat az egyezményeket ratifikáló országok azt vállalják, hogy átültetik ezt a gyakorlatba és a nemzeti jogba, megfelelő panasz eljárások és kidolgozásra kerülnek, illetve a ratifikáló országok ellen megfelelő szankciókat lehet foganatosítani, hogyha megszegi kötelezettségüket. Az ILO egyezményei az államokra vonatkoznak, és nemzetközi munkaügyi normák nem minden problémára szolgálnak megoldással. A legalapvetőbb problémákat célozzák ezek. A nemzetközi szintű szabályozáshoz persze széleskörű konszenzusra van szükség az ILO égisze alatt minimális szabályok lefektetését célozhatja az ILO, amely világszerte alkalmazandó és különböző helyzetekben is reális gyakorlati megoldással szolgálnak, főként azon országokban, ahol nincs meg a kellő szakértelem ezen a téren. Köszönöm szépen! Much. Mrs. Smith. Uh, Köszönjük, Smith asszony. Most pedig megadom a szót Jerome Chapiének. Chapiének. valójában. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you for the opportunity to speak here. To... Köszönöm a lehetőséget. Az FIDH-et képviselem, amely egy nemzetközi emberi jogi szervezet, uh, föderáció, és uh, szeretném önökkel megosztani a munkavállalók jogainak megsértéséről készített tanulmányunkat, amelynek számos példányát letettük itt az asztalra. Ez esettanulmányokat tartalmaz, kiegészítik Benedikt úr esettanulmányait, ezt követően megfogalmazzuk az ajánlásainkat is. A mi feladatunk az, hogy nemzetközi missziókat szervezve a nemzetközi kiskereskedelmi ágazatok, kiskereskedelmi vállalatokat megvizsgáljuk. A Carrefourral például van egy megállapodásunk, amelynek értelmében mi tekintjük át az ellátási láncot, illetve azt, hogy ott a jogok teljesülnek-e, e, tehát az ellátási láncban megvizsgáljuk azt, hogy történnek-e jogsértések, Eh, amikor kiküldetésre utazunk, akkor találkozunk a helyi eh, nem kormányzati szervezetekkel, kormányzati szervekkel, üzleti szövetségekkel, és eh, az, uta, az ilyen utak után a Carrefour számára ajánlásokat teszünk, valamint időszakos kiadványokat is kiadunk, amelyek általánosabb érvényel fogalmaznak meg bizonyos ajánlásokat az esettanulmányok leginkább a textilipart és Ázsiát érintik. Kezdem Kínával. 2012. novemberében kaptuk a megbizatást, hogy Guangdong tartományba, Kína délkeleti részébe elutazzunk, és ott gyárakat látogassunk meg, olyan gyárakat, amelyek ruházati termékeket készítenek nagymárkák számára. Láttunk emberi jogi sér, jogsérelmeket, átláthatósági problémákat láttunk, valamint azt, hogy a kollektív szerződéskötés, szociális párbeszéd és az egyesülési szabadság korlátozva vannak, nem léteznek. Noha 40 óra a Kínában a munkahét hossza, a munkavállalók nagy része 60 órát dolgozik, alacsony bért kap ezért, amely nem éri el a megélhetési bért, illetve darabbérbe dolgozik és gyakran nem is kapnak munkaszerződést, nincsen munkaszerződésük annak ellenére, hogy a kínai jog társadalombiztosítást is előír, ez opcionális marad. A második esettanulmányunk Indiában készült, 2013. júliusában utaztunk oda, és ruházati gyárakat látogattunk meg Uttar Pradesh és Haryana államokban, láttuk azt is, hogy komoly, komoly mértékben megszegik az ILO egyezményeit. Van egy olyan rekrutálási rendszer, amely arról szól, hogy fiatal lányokat, falusi fiatal lányokat eh, rekrutálnak falvakból, és gyakorlatilag a hozományukért dolgoznak, de ez tulajdonképpen egyfajta kényszermunkának minősül. Ezen kívül Indiában azt láttuk, hogy szakszervezetek gyakorlatilag nem léteznek, és gyakorlati akadályok tornyosulnak a szakszervezeti szervező munka, illetve azok megalakítása előtt. Láttuk azt, hogy kiszolgáltatottak a munkavállalók, túlzásba viszik a tanoncok alkalmazását, illetve nem éri el a minimálbért a kifizetett bér és a nem alapján is megkülönböztetik a munkavállalókat, a nőket negatívan. 2007-ben e, is már e, jártunk e, ott, azt láttuk, hogy nincs egyesülési szabadság, túlmunkákat nem fizetik ki, Bangladesben már felfedeztünk olyan jelenségeket, amelyek elvezettek a Rana tragédiához, a Rana plazai tragédiához, tehát Mellett támadásoknak voltak kitéve a szakszervezeti vezető 2013-ban egy jelentést hoztunk nyilvánosságra, amely arról szólt, hogy szakszervezeti vezetőket támadtak, és egyiket meg is ölték, a halálát nem vizsgálták meg. Fontos elmondani azt, hogy Európában is hasonló emberi jogi problémák figyelhetők meg egyes gyárakban, eh, illetve egyes területeken, ágazatokon, eh, például az eperszedők Spanyolországban eh, általában leginkább marokkói munkásokat jelent ez a tevékenység, szezon munkát, és azt is láttuk, hogy Európában sem engedik meg a az időszakos szerződéssel rendelkező munkavállalók számára a szakszervezeti tevékenységet, illetve nem fizetik ki a minimumbért. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi jogsértéseket súlyosbítja az, hogy az emberi jogok védelmezői is egyre komolyabb nyomásnak vannak kitéve, általában az emberi jogi jogvédők jelentik fel a cégeket, gyakran zaklatásnak vannak ezért kitéve, erőszaknak, adott esetben meg is gyilkolják őket. Van egy EU iránymutatás az emberi jogi jogvédőkről, a kollega itt beszélt Kambodzsáról, ott a textilipari munkásokat, akik megfelelő fizetést követeltek, a rendőrség feloszlatta éles lövedéket használtak, illetve e, bebörtönöztek embereket, e, több haláleset e, történt. Mit tudunk mit tenni? Ajánlásokat fogalmazunk meg a nemzeti kormányoknak, a helyi cégtulajdonosoknak, emellett ajánlásokat teszünk a globális vállalkozásoknak és márkáknak, eh, utalva eh, az üzleti vállalkozások és emberi jogok eh, tárgyában született ENSZ iránymutatásra is. Megpróbáljuk elérni, hogy az átláthatóságot növeljék, E, és várják el azt a beszállítóiktól is, valamint nyomást gyakorlunk a megfelelő e, kormányokra. Azt látjuk, hogy amikor a vállalkozásoknak teszünk ajánlásokat, akkor a hagyományos e, viselkedési kódexek, illetve a vállalati szociális felelősség hagyományos megvalósulási formái nem alkalmasak arra, hogy az alvállalkozók szabályokat rábírják eh, szabályok, alapvető szabályok betartására. Indiában azt láttuk, hogy eh, annyira hozzá vannak szokva az auditokhoz, hogy eh, gyakorlatilag szinte azonnal ideális körülményeket tudnak teremteni, és a tényleges munkakörülményeket nem tudjuk ellenőrizni, mert a munkavállalók nem beszélhetnek az ellenőrökkel. Tehát nyilvánvalóan van egy kirakat, és a valóság teljesen más. Egyes gyárakban vannak munká, munkavállalói tanácsok, amelyeket az igazgatóság nevez ki, nyilvánvalóan ez nem nevezhető megfelelő fórumnak, illetve nem nevezhető a munkavállalók önszerveződési tevékenységének sem vannak kötelezettségek, úgy gondoljuk, hogy ezek a kötelezettségek eh, az államokat is termelik, eh, terhelik, akiknek meg kell védeniük a munkavállalókat a jogsértésektől, a cégeknek pedig eh, be kell tartaniuk a kötelezettségeket. Az ENSZ az ENSZ útmutatásai önkéntesek ugyanakkor ezek mögött megtalálhatóak a kötelező jogszabályok is, amelyekre utal az ENSZ útmutatás. Itt fontos hangsúlyozni azt, hogy mi a különbség az önkéntes és a kötelező intézkedések között. Az államoknak már most vannak kötelezettségei, amelyek alapján szabályozniuk kellene a vállalkozások tevékenységét. Amikor az emberi jogokról beszélünk, akkor egy olyan mixet kell összehozni, amelyek egyrészt kötelező intézkedésekből, másrészt önkéntes intézkedésekből állnak. Nyilván a kötelezőeket viszont be kell tartatni. Valójában azt látjuk, hogy a vállalkozások is, maguk is azt mondják, hogy az egyenlőség szempontjából is fontos lenne a kötelező jogszabályok betartatása. A Carrefour is nyíltan vállalja azt az álláspontját, hogy a nemzetközi normákat el kell terjeszteni, illetve azokat be kell tartani, valójában a vállalkozások egy része, tehát megérti ezt. A, ami a, az ajánlásainkat illeti, e, ezek megcélozzák az európai országokat, illetve azokat az országokat, ahol ezek a nagy cégek, azoknak e, a nagy cégeknek a székhelye van, várják el a vállalkozásaiktól azt, hogy e, az emberi jogokat kötelezően vegyék figyelembe a vállalkozásuk keretében, és figyeljenek oda a beszállítóikra is a teljes beszállítói láncban. Emellett a kibocsátó országoktól elvárjuk azt is, hogy a, érjék el, hogy átlátható legyen az ellátási lánc, illetve a vállalatok vezetési struktúrája, és amennyiben feltárnak valamilyen problémát, akkor azok, azok vonatkozásában intézkedéseket fogalmazzanak meg, valamint legyen egy mechanizmus arra, hogy akár a harmadik országban élő eh, áldozatokat segítsék. Ezeken kívül arra is oda kell figyelni, hogy a megfelelő jogszabályok megszülessenek a tagállamokban. Az EU-t és a tagállamokat is arra szeretnénk rábírni, hogy nemzeti cselekvési terveket hozzanak létre, amelyek révén a John Ruggie elveket eh, meg tudják eh, valósítani az Európai Bizottságtól elvárjuk, hogy aktív szerepet játszon. Itt a Vállalkozási és Kereskedelmi Főigazgatóságra gondolunk, valamint arra, hogy a szakpolitikák koherensek legyenek az EU kétoldalú és többoldalú tárgyalásai során, vegye figyelembe, hogy ezeknek kihatása van a munkavállalók jogaira, külföldön is. Mi magunk is a szabadkereskedelmi megállapodásokat Laos, Vietnám és Egyiptom vonatkozásában figyelemmel kísérjük, legyen koherens az EU szakpolitikája, és vegye figyelembe azokat az igényeket is, amelyeket a jogvédőkkel kapcsolatban itt elmondtam. Az EU vegyen részt eh, abban a folyamatban, amelyet 2014. júniusában az Emberi Jogi Tanácsban indítottak, és amelynek célja egy kormányközi eh, munkacsoport felállítása eh, vállalkozások és emberi jogok témában, valamint eh, az egyik feladata egy jogi, jogszabály kidolgozása. Ezek a, ez a jogszabály kiegészítő jellegű lenne, segítené a tagállamokat a már létező jogszabályok betartatásában is. Tehát a nemzeti cselekvési tervek, illetve a elvek kiegészítik egymást, ez fontos ahhoz, hogy a nagy nemzetközi cégek egyenlő versenyt is élvezhessenek. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Jerome Chapliének, aki az Európai Társadalmi Felelősség Koalíció koordinátor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetek az önök albizottságában, és beszélhetünk arról, hogy az európai cégek mit tesznek a munkavállalók érdekében. Valóban az előző parlamenti ciklusban is komoly figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek. Jó azt látni, hogy ez nem szakad meg. Mi 15 európai országot és 250 civil szervezetet képviselünk, és az azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió és tagállamai hogy, hogyan tudják ezeket az rendszereket átütni gyakorlatba. Az emberi azt arról beszélünk, hogy az európai cégek az Európán kívül hogyan, hogyan viselkednek azokban az országokban, ahol elterjedt a korrupció és az igazságszolgáltatás nem megfelelően működik. Egyértelmű jogi felelősség hiányában amely a lányvállalatokra, illetve beszélőkre vonatkozna, illetve kötelező jogi keret hiányában nagyon nehéz a helyzet, az emberi jogokat egyre nagyobb számban, egyre gyakrabban sértik meg, teljesen büntetlenül. Az ENSZ keret már említettük, hogy lefekteti ezt a kötelezettséget a magánszemélyek által elkövetett emberjogi sértések eh, esetében is nap mint nap olyan döntéseket kell hozni Párizsban, Londonban, Berlinben, a cégek székhelyében, Madridban, amelyek közvetlenül eh, befolyásolják a beszállítók, a, a lányvállalatok eh, életét és Európán kívül emberek millióinak a mindennapjait. Éppen ezért az Európai Bizottság támogatását is élvezi az a javaslat, amely részbefelelősíteni az anyacégeket és azok vezetőit ezekért a problémákért. En avant deux éléments clés de ces principes directeurs des Nations Unies. Az ENSZ irányelveinek legfontosabb része az, hogy a due diligence elvét, az elvárható körültekintés elvét alkalmazzuk, illetve az áldozatok jogorvoslathoz való jogát és ahhoz való jutásának a módját mindenképpen lefektessük. Mit jelent az, hogy due diligence? Az hogy a negatív incidensek megelőzését megpróbálják elkerülni, ez az elvárható körültekintés. Ez egyébként vonatkozik az anyacégre és a lányvállalatokra is, illetve üzleti kapcsolatokra. Ez a fogalom, a due diligence fogalma, nagyon sok cég befolyását, cég viselkedését befolyásolhatja. Például nagyon fontos hogy maguknak a munkavállalóknak a képviselet is biztosított legyen eh, a beszállítók eh, oldaláról is. Jogi keretbe kell foglalni a due diligence elvét, sajnálatos módon ez eddig csak önké, eh, önkéntes módon jelent meg a CSR stratégiában pedig a due diligence már nagyon régóta használt jogi eszköz, főként az emberi a munkahelyi biztonság, a környezetvédelem, a korrupció területén is. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen meg kell alapozni ezt a fajta kötelezettséget a cégek számára. A második, a jogorvoslathoz és a kárpótláshoz való jogot, az ENSZ erre vonatkozó ö, ajánlására nem nagyon figyeltek oda európai szinten is. Nagyon fontos, hogy meglegyen a nem igazságügyi, ö, igazságszolgáltatási eszköz is arra, hogy a mediáció elvével, tehát a, a, a bíróságon kívüli közvetítéssel ö, megoldásra juthassanak ö, a panaszosok Ugyanakkor ennek hiányában, vagy ilyen megoldás hiányában fontos, hogy a jogorvoslat is biztosított legyen. Tehát az igazságszolgáltatási opciónak is nyitva kell állni a független bíróságokon keresztül. Rengeteg jogi akadály, pénzügyi, eljárási akadály gátolja azt, hogy a, a, az áldozatok európai bíróságokon keresztül jogorvoslathoz jussanak, miközben Európán kívül ez gyakran nem elvárható, pedig hát európai cégek által elkövetett jogsütésekről van szó. Egyesült Királyság, a hollandi esetében több ilyen esetre példát találunk, Franciaországban egy-két elszigetelt esetről van szó. Nagyon fontos pedig, hogy a, a, ha egy európai cég lába tiporja egy munkavállaló jogát, akkor Európai Bíróság előtt nyerhessen jogorvoslatot. Még egyszer mondom, számos akadály gátolja ennek az érvényesülését. A fogyasztók számára például fontosak a környezetvédelmi kérdések, ezért fontosnak tartom, hogy az Európai Unió és annak tagállamai megvizsgálják ezt a kérdést, hogy valóban működhet-e ez a fajta jog igazságszolgáltatás a szó valódi értelmében. Az Európai parlamentben november 12-én egy magas szintű konferencia kerül megrendezésre, amely pontosan ezen a téren európai ajánlások létrejöttét célozza. Ha megengedik, akkor az Európai és tagállamainak irányelvéről beszélnék, miszerint emberi jogok védelmét elő a cégeknek Európán kívüli tevékenységére vonatkozóan is. Hát nagyon visszafogott mérsékelt javulásról számolhatunk be. Az európai CSR stratégiában ez szerepel 2011-es nyilatkozatról van szó, amelyben vállalták azt, hogy kidolgoznak egy munkaprogramot arra vonatkozóan, hogy ez a CSR, ez a cégek társadalmi szerepvállalása és emberi jogok tiszteletben tartása hogyan valósul meg, csak három tagállam adott ki ilyen cselekvési programot. A due diligence elve néhány európai reformban is megjelent, tükröződik, például a konfliktusos területekről származó és esvenykincsekre vonatkozóan, a cégek pénzügyi beszámolója tekintetében a szociális, környezeti és emberjogi szempontok csak egy-két nagy európai cég beszámolában rend, jelennek meg. Egy cég például mondhatja azt, hogy a due diligence elve tekintetében még nem adott, hogy részletes beszámot adjon. Itt nagyon nagy eltérések mutatkozhatnak. Egyes a közbeszerzési piacra vonatkozó új szabályok például jelentős javulást nem hoztak az embriók tekintetében. Az Európai Bizottság önkéntes iránymutatásokat adott ki, tehát nem kötelező érvényűeket, amelyek például a kis és középvállalkozásokra vonatkoznak. Nagyon fontos, égető fontosságú az, hogy európai szintű stratégiai, stratégia jöjjön létre, egy ambiciózus stratégia. Három párhuzamos folyamatról kell itt említést tenni, amely kiváló lehetőséget biztosítana a stratégia létrejöttére. Már említettem röviden az Európai Bizottság azon tervét, amely az irányelvek gyakorlatba történő átültetését célozza a politikai szándék és a vezetés, vezető szerepe megvan az Európai Bizottság részéről, a DJ Enterprise e, és a különböző szolgálatok közötti együttműködés környezetvédelmi, kereskedelmi, munkaügyi, e, külügyi és igazságügyi főigazgatóságok együttműködése jobb, de hát nagyobb mértékben részt kell venniük ezekben a tárgyalásokban. Ugyanakkor ne titkoljuk, hogy magasabb szintű politikai elkötelezettség hiányzik, az Európai Bizottság szintjén ez horizontálisan nem jelennek meg. A második ilyen folyamat, ez pedig a 2011-es nyilatkozat felülvizsgálata, amely az európai cégek társadalmi szerepvállalásáról szólt. Fontos, hogy magasabbra helyezzük a lécet, és a CSR definícióját átdolgozzuk annak érdekében, hogy a cégek valóban felelősek legyenek azért a hatásért, amelyet a társadalomra gyakorolnak. Jövő évben remélhetőleg elfogadásra kerül ez, ami új fejezetet nyithat a cégek és az emberi jogok tekintetében. Fontos, hogy horizontálisabbá váljon ez a kérdés, az Európai Parlament szintjén is láthatjuk, hogy egyre nagyobb figyelmet kap ez a kérdés, ugyanakkor nagyon lassú, és valóban csak apró lépésekkel haladó folyamat, pedig Európán kívüli munkavállalók jogai nem épülnek be megfelelően, eddig a különböző döntéshozatalokban egy valóban intelligens vegyül, vegy, vegy, mixre van szükség annak érdekében, hogy az önkéntes és a kötelező eszközök megfelelő kombinációjával elérjük ezt a célt az Európai Bizottságnak nagyobb mértékben kell vezető szerepet vállalnia ebben a folyamatban, és minden érintett, érdekelt felett arra ösztönözni, hogy a, e, az emberi jogok tiszteletben tartását valóban lejára tűzze végre a magán szféra. Lassan, de biztosan azért megváltoznak, mozdulnak a dolgok. E, említettem az Egyesült Királyságot, Hollandiát, Dániát vannak nagyon hadott ország is, például Finnország, Spanyolország, és vannak olyan országok, ahol a cselekvési terv még nem került elfogadásra, és nem látott napvilágot. Ugyanakkor Általában szólva nem kötelező érvényű intézkedésekről beszélünk, amelyekre sokszor fittyet hánynak. Dániában például egy minisztériumok közötti munkacsoport jött létre annak érdekében, hogy a jogszabályok megvalósíthatóságát vizsgálják, miközben az Európán kívüli munkavállalók jogai nagyon sokat foglalkoztatnak, Franciaországban is folyik erről a vita közvéleményben, de nombreux États membres le suivent avec intérêt. Et euh, la Grande-Bretagne avance vers la... A Nagy-Britanniában pedig a modern szolgaság elleni fellépést veszi, úgy tűnik igencsak komolyan. Általánosságban a ref, szükséges reformok terén még sok a tenivaló, nagyon jó kifogás, könnyű kifogást találni, de hát azt hiszem, hogy a nemzeti cselekvési tervek elfogadása és a, és a jogi keretek lefektetésének halasztására semmiféle kifogást nem lehet. Attól tartok, hogy az európai hozzáállás nem elég ambiciózus, nagyon széttöröszedett, nincs, aki magához ragadja a vezető szerepet e tekintetben, és az emberjogi sértések a legfrissebb elemzések szerint 70%-kal gyakoribbá váltak, éppen ezért az Európai Uniónak legalább azt el kell ismernie, hogy valóban égető a probléma, és hogy megfelelő jogszabályokkal, stratégiával, horizontális stratégiával eh, álljon elő az enszelvek mentén. A due diligence elvét ezt kell, hogy hangsúlyozza. Még egyszer, ez segítheti az elvek érvényesülését, illetve a jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani az, emberjogi, az ENSZ emberjogi tanácsában is folyik a vita arról, hogy milyen nemzetközi kötelező érvényű eszközökkel lehet szolgálni ezt a célt, de a szívszavak mellett a mindennapokban kell biztosítani azt, hogy a munkavállalók jogait biztosítsuk, még akkor is, hogyha egy bangladesi gyárban dolgoznak. Köszönöm szépen, most pedig a szakbizottság tagjai kaphatják meg a szót, megkaphatja a szót az Európai Bizottság, illetve a külügyi szolgálat is. Számos jogsértésről hallhattunk, és ezek azért történnek, mert nemzeti vagy nemzetközi szinten nincsenek meg a megfelelő eszközök az is egyértelmű, hogy a piacok globalizációja nem járt együtt a jogok globalizációjával. Ez nagyon kényes kérdés, európai társadalmai szempontjából is. Az a fontos, hogy az albizottságunk arra helyezze a hangsúlyt, hogy informálnunk kell, és fel kell hívni az európai közvélemény, közvélemény figyelmét erre, mert gyakran nem rendelkeznek megfelelő információkkal erről. Ezen kívül nyomást kell gyakorolni az európai, illetve a nemzetközi jogszabályozásra is. Nagyon érzékeny pont ez számunkra. Előfordul az, hogy gyakran nem hallgat meg bennünket senki sem, de mégis fontos az, hogy az albizottság foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel a parlament más szakbizottságai más területeken, gyakran irigyek a meghallgatásaink tartalmára, hiszen itt különböző kérdésekről hallhattunk. Korábban azt mondták, hogy csak is az albizottságunknak, csak is a az emberi kérdésekkel kell foglalkoznia harmadik országokban, de úgy gondolom, hogy nekünk ezt a témát is nagyon fontossá kell tennünk. A többi szabizottságban más aspektusból vizsgálják meg a kérdéseket, és ott az emberi jogok, a munkajog kérdése másodrendű. Persze szeretnénk a szabad piacot tiszteletben tartani. Nagyon sok felszólaló elmondta, hogy számos előnyen jár ez az országok számára, viszont gyakran ez károsítja a munkavállalók egészségét, munkajogát. Gyakran nőkről, kiskorúakról van szó, akik tulajdonképpen rabszolgaságban élnek. Úgy vélem, hogy az albizottságunknak mérhatóan kell ezzel foglalkoznia, még akkor is, hogyha néhány szabizottsága miatt majd irigy lesz ránk. Most uh, Lochbiller asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen a szót, németül fogok beszélni, és köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást számunkra. Valóban sok idő van erre a meghallgatásra, és különböző elképzeléseket hallhattunk, és ez nagyon fontos az elkövetkező öt év munkája szempontjából. Számos kérdés merült fel bennem, mert szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy a szakértők véleményét eh, halljam. Az író szakértőjéhez intézném a kérdésemet. Ön azt ajánlotta nekünk, hogy minden emberjogi párbeszéd során emlegessük fel a szakszervezeti jogokat. Én ezt nagyon szívesen uh, megteszem. Lenne még egy kérdésem önhöz ezzel kapcsolatban. Hogyha van egy adott országban egy szakszervezet, amely többé-kevésbé működik, tudjuk, hogy néhány ország esetében üldözik a szakszervezeteket, viszont vannak olyan emberi jogi aktivisták, akik az emberek érdekében dolgoznak a legkisebb cégeknél is az ellátói lánc alján. Az ILO esetében vannak-e olyan törekvések, hogy azokat az aktivistákat is megvédjék, akik nem szakszervezet tagjai, mert lehet, hogy az adott országban nagyon nehéz szakszervezeteket létrehozni, vagy a szakszervezet elhatárolódik a nem állami szerepvállalóktól. Benedikt úrhoz intézem a következő kérdésemet. Példákat említett Burma Kambodzsa esetében, és hallhattunk Laosról és Vietnámról is, de mi a helyzet a tajföldi esetekkel? Itt a rák ágazatban nagyon súlyos jogsértések merültek fel, talán a halászti szabizottságunk is foglalkozhatna ezzel. Lenne egy kérdésem. Ön ajánlást adott nekünk Burmával kapcsolatban. Ezt kritizáljuk mi is, illetve a külügyi szolgálat az intézés ezt a kérdést. A burmai befektetési szabályozásról most tárgyalnak, és úgy gondoljuk, hogy ez a hatástanulmány az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon nehéz. Talán jó lenne azt hallani, hogy miért nincs ez annyira kidolgozva, pedig vannak jó példák is. Az Európai Unión belül létezik a GSP preferencia egy éve, már viszont nem csak, hogy emberi jogi hiányosságok vannak, hanem súlyos jogsértések is történtek, és ezeket nem vették figyelembe. Az Európai Bizottság ez idáig megtagadta azt, hogy megfelelő biztosítékokat és megfelelő nyomonkövetést hozzon létre. Úgy gondolom, hogy el kell mondjanunk azt, hogy mi a zöld frakció nevében már tettünk egy javaslatot a kötelező érvényű jelentés készítésre, és arra, hogy az Európai Unión belül székely rendelkező cégektől ezt követelni kellene. Sajnos mások ezt nem támogatták, nem sem a szocialisták, sem pedig a konzervatívok, és ez egy kicsit így ez a levegőben van még, de remélhetőleg az öt évvel ez meg fog majd változni. Smith asszonyhoz intézem a következő kérdésemet. Mindig arról beszélünk itt a parlamentben, hogy mennyire jó az, hogy határokon átnyúló kapcsolatok vannak a vállalatok között, és hogy itt önkéntes kötelezettségeket is vállalhatnak. Mit gondol, hány vállalat teszi meg valóban az önkéntes kötelezettségeket valóban Európában? Mm hogy az álláspontját, egy jobb keverékre van szükség, több kötelező érvényű jogszabályra. A külügyi szolgálathoz intézem a kérdést. Igazából ők sem követelnek erősebb kötelezettségeket. Amikor diplomatákkal beszélünk, akkor azt halljuk, hogy nem támogatják különböző okokból azokat, akik kötelező érvényű szabályokat követelnek, és a külügyi szolgálattól kérdezem, hogy mi a helyzet jelenleg az Európai Unión belül az ENSZ-ben folyó kötelező érvényű eszközökre vonatkozó vitával kapcsolatban. Mm, hogyan lehetne még jobban védelmet elérni az EU-ban, a nemzeti tagállamokra is gondoltak. Például felmerül a kérdés, hogy esetlegesen meg lehetne kérdezni az Európai Emberi Jogi Bíróságot, lehet, hogy többet lehetne tenni az áldozatok védelme érte, érdekében, akik EU cégek által szenvedtek el sérelmeket. Köszönöm. Elnézést, még egy dolog. Tisztelt elnök asszony, Ön is elmondta, Saplié úr, és legutóbb ülésünkön beszéltünk a őslakosok jogairól, illetve a konfliktusos erőforrásokról, és arról is szó volt akkoriban, hogy a jelenlegi EU eljárást nem lehetne eljárni egy DROA véleménnyel ezen konfliktusos erőforrások témájában. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek önnel, Lochbiller asszony, mindenképpen ezt majd még kérni fogjuk. Igazából mindenkitől kérdezett. A külügyi szolgálat képviselői majd még válaszolni fognak. Saplié, Benedikt, Mungó óra kapták kérdéseket. Kérem válaszolják ezeket meg. Just quickly respond to your, your... Köszönöm, csak gyorsan válaszolok a kérdésére. Számomra és az ILO számára elég egyértelmű, hogy az emberi jogok és a munkavállalók jogai összetartoznak, valójában azt is mondanám, hogy a munkavállalók jogai azok gyakorlatilag egy al fajtája az emberi jogoknak. Amikor bizonyos helyzetekben emberi jogokról beszélünk, akkor leginkább úgy gondolkodunk azokról, minthogyha azok éppen nem a munkavállalók jogai lennének, holott én azt gondolom, hogy erre a két dimenzióra egyként oda kell figyelni. El kell ismerni, hogy amikor szakszervezeti vezetőket letartóztatnak és jogellenesen bánnak velük, akkor el kell ismerni, hogy természetesen mások is járhatnak így egy adott országban, de azért azt ne felejtsük el, hogy a szakszervezeti vezetők azok mégiscsak az áldozatokért, illetve a munkavállalókért szólalnak fel. Tehát tudjunk arról, hogy igen, emberi jogok és munkavállalói jogok nincs ellentmondás. A második kérdését azt hiszem mindenkihez tette fel, amely lényegében az volt, mármint ez a második kérdés, hogy van-e szükség további kötelező szabályokra. Smith asszony is beszélt arról, hogy olyan nemzetközi egyezményekre van szükség, amelyek talán gyakorlatiasabbak. És én azt mondanám, hogy az, hogy kötelező vagy nem kötelező, az nem fogja megoldani önmagában a problémákat. Bármilyen szabályunk van, azt tartassuk be. Beszéltünk a gondosság, illetve a védelmi kötelezettségről. Kormányoknak kötelessége megvédeni a polgáraikat. Az egyik legfontosabb feladata a kormánynak az, hogy megvédje a polgárait. Ez, ez nem is kérdéses. És nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy betartatják-e a jogszabályokat. Hogyha a bangladesi eseményeknek csak az egyik dimenzióját vizsgáljuk, a másik dimenzió az, hogy persze a kormány többet tehetne, és ez az itucos kollégával egybevág, de azért Banglades ugye egy 130 milliós ország, és az egész országban 60 munkaügyi felügyelő van. Persze mondhatjuk azt, hogy a kormánynak van védelmi kötelezettsége, de ha nem hat oda, hogy ez a ez az adminisztratív probléma megoldódja, hogy kevés a munkaellenőr, akkor nyilvánvalóan ez írott szó marad. Köszönöm, most Benedikt úr következik. A, az egyik első észrevételem az az, hogy a szakszervezetek a legtöbb országban nem tesznek különbséget a szakszervezeti aktivisták és az emberi jogi jogvédők között. Valójában együtt is működnek a legtöbb országban e, az ITUC részéről, e, amikor az FITH Fehér Oroszországba küld egy missziót, akkor mi együttműködünk eh, velük, és eh, a szakszervezeti struktúra együttműködik ezzel a jogvédős struktúrával. Lehet, hogy ez a egyes országokban nem felel meg a szakszervezeti igényeknek. Ami pedig a beszállítói láncot illeti, itt akár az amerikai kontinensen is egy sor országot lehetne kipécézni, Ami a tájföldi rákot illeti, ott valóban szörnyebb a hely, szörnyűbb a helyzet, mint egy sor más ágazatban és éppen ezért örülök, hogy említette, mert ott valójában arról van szó, hogy burmai menekültek kényszerülnek ezt a munkát elvégezni eh, olyan körülmények között, amelyek egyébként nem jobbak, mint amely elől elmenekültek, amely körülmények elől elmenekültek Burmában, tehát igazándiból kényszermunkát végeznek eh, elfogadhatatlan körülmények között. A kihívás az, hogy megcélozzuk Tajföldön kívül azokat a felelősségteljes társaságokat, amelyek fel tudnának lépni. A textilipar előnye az, hogy könnyen azonosítható márkák számára dolgoznak ezek a textilüzemek Európában vagy máshol. Ez nem azt jelenti, hogy kisebb a probléma, ez csak azt jelenti, hogy hogy azt jelenti, hogy nehézséget, külön nehézséget okoz a problémával való szembenézés. Ami Burmát illeti, én is osztom az ön frusztrációját. A parlament nem eh, fogadta el azokat a, az ajánlásokat, amelyek arról szóltak, hogy az európai cégek legyenek elszámoltathatóbbak. Köszönöm. Smith asszony következik. Köszönöm szépen. Arra a kérdésre reagálva, hogy önkéntes vállalást hány ország, illetve hány cég tett, Nos, akkor először talán arra kellene válaszolni, hogy a OECD vagy, vagy ENSZ normákat hány cég alkalmaz, erre vonatkozó adatokkal most így nem rendelkezem. Csípőből talán az Európai Bizottságtól kell ezt megkérdezni. Hogyha azt kérdezi, hogy hány cégnek van önkéntes CSR vállalása, ezt lehetetlen megmondani. Talán vannak olyan cégek, amelyeket mi európai kontextusban CSR-nek hívunk, de ők nem feltétlenül nevezik annak. És hány cég számol be a CSR munkájáról. Nos, ez nem feltétlenül releváns adat, csak azért, mert valaki nem készít ilyen beszámolót, nem jelenti azt, hogy a CSR a cégek társadalmi szerepállásának kérdését teljesen félváról veszi. Még egyszer mondom, nagyon nehéz erre vonatkozó statisztikai áttekintéssel rendelkezni. A KPMG tudom, hogy megpróbált például statisztikai áttekintést adni, legalábbis a beszámolási oldalon, hogy mely cégek tesznek önkéntes céges vállalásokat, Tehát szerintem teljesen lehetetlen kimutatni. Köszönöm. Sapi úr, kérem. Az első kérdésre reagálva az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, vagy, vagy jogorvoslathoz való jog kérdése. Nincs egy egységes, egyszerű megoldás, amely megoldhatná ezt a problémát. Nemzeti, európai és nemzetközi szinten is fel kell lépni ez ügyben. Elsősorban nemzeti kompetencia ez, és sok tagállam nem szereti, hogyha megmondják neki, hogy a saját eh, igazságszolgáltatását, igazságügyi rendszerét hogyan szervezze, rendezze, eh, de ami nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy legalább egy cselekvési terv készüljön, ami az európai kompetenciát eh, illeti, nos például a csoportos perek esetében van bizonyos fokú kompetencia az Európai Uniónak, itt a igazságügyi figazgatóságra kell, hogy visszautaljak. A regionális szintet, tehát például az európai bíróságok használata, vagy ezekhez fordulás érdekes opció lehet, nem tudom, hogy ez ügyben hogy állnak a dolgok. A meglévő bíróságok elsősorban az államokkal szemben, nem a cégekkel szemben tudnak döntéseket hozni, éppen ezért a, a, az Európai Bíróságnak a, az vagy a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróságnak a, a, a, az alap okmányán kellene változtatni ahhoz, hogy ez módosulhasson. Ez hosszú távon egyébként egy, egy életképes opció lehet, de ha jól tudom, egy európai büntetőbíróság létrehozásáról már egyébként itt ezen ház falai között is beszéltek többször. Azt hiszem, hogy ebben a jelenleg folyó vitában nagyon fontos, hogy az önök szakbizottságának erre vonatkozó véleményét mindenképpen figyelembe vegyük. Köszönöm. Most pedig megadnám a szót az a bizottság két tagjának, aki még szót kért, aztán meghallgatjuk az Európa Bizottságot és a Külszolgálatot is, hiszen 11-15 körül le kell zárnunk ezt a meghallgatást. Panceri úr, majd Pagaszkó úr. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek, a szakértőknek. Két dolgot szeretnék megemlíteni a vita során. Először is úgy vélem, hogy nagyon nehéz a vita, nagyon nehéz vitát folytatni. Erről bizonyára tudják azt, hogy ma Európában a vita igazából ellentétes mindazzal, ami már elhangzott. Számos országban, Európában megpróbálják a jogokat csökkenteni. Alapvető jogokról van néha szó, de itt főként a versenyképesség a legfontosabb, nem pedig a, az emberek jogai. Egyértelmű a trend, egyre inkább megpróbálják háttérbe szorítani a jogokat. Egy kantilista örökkáról van itt szó. Jó az, hogy foglalkoznak ezzel a problémával, de bizonyára tudják, hogy az Európai Unión belül egyfajta dualizmus uralkodik a munkaerőpiacon. Vannak, akinek van joga és védelme, van, akinek nincs. És van még egy másfajta külső felosztottság is, ez a világméretű piacra vonatkozik. Az Európai Unió munkavállalói számos joggal rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a megfelelő elemekre helyezzük a hangsúlyt. Egyfajta fórumot kellene létrehoznunk azért, hogy a, az egyenlőtlenséget le lehessen küzdeni, és az egyenlőtlenség oka a különböző védelmi helyzet a világban. és erre is koncentrálni kellene, akkor, amikor a kereskedelmi szerződést hozunk létre különböző országokkal. Vannak olyan országok, ahol sokkal alacsonyabb a védelmi szint, mint az Európai Unióban. Például a transatlanti megállapodásban is lehetne ez egy nagyon fontos pont. Figyelembe kell venni ezeket a különböző sebességeket. A gazdasági tényezők, rendkívül fontos tényezők a külpolitikában, ezeket is figyelembe kell vennünk és véleményünk szerint Európában túlságosan keményen megszorítanak, és így nagyon nehéz ezt a harcot lefolytatnunk. Elnök asszony, úgy vélem, hogy jó lenne mindazután, amit hallottam, ha csak megpróbálnánk egy kezdeményezést tenni két szakbizottság részéről, a gazdasági szakbizottság, illetve a szociális szakbizottság részéről, és a következő öt évben nagyon komolyan kell foglalkozni a szociális szabizottsággal, a gazdasági szabizottsággal, egyfajta ellenőrző szerepet kell majd betöltenünk, de ez ideig keveset hallottam ezektől a szakbizottságoktól. Lehet, hogy meg lehetne őket kérni arra, hogy ők is szóljanak hozzá ezekhez a fontos témákhoz. Még egy aspektus, és ezzel le is zárom a hozzászólásomat, ez pedig az Európai Unió vállalatainak tevékenysége az Európai Unión kívül, főként az emberi jogok betartása területén. Kadi asszony részéről hallhattunk egy munkacsoportról. Nem tudom, hogy ön elgondolkodott -e már három aspektusról, amit szerintem fontos, nevezetesen arról, hogy ez a régi e, irányelvet a szociális felelősségvállalásról ki lehetne terjeszteni az Európai Unión kívülre. Ezen kívül szankciókat kellene alkalmazni, hogyha nem, ha nem tartják be a szabályokat az adott országokban, tehát az európai cégek ellen lehetne ezeket a szankciókat bevezetni, és a harmadik pedig az az, hogy követelni kell ezeket a jogokat. Például pénzügyi fiskális ösztönzés is lehetne adni azért, hogy ezt a fejlődést fel lehessen gyorsítani. Foglalkozni kell lenne ezzel véleményem szerint. Elnök, köszönöm szépen Pánceri úrnak. Páncázukta asszony következik nagyon gyors leszek, mert talán még más kollégák is szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen a meghívottaknak a hozzászólásaikat, rendkívül érdekes volt ez a vita. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy eljöttek ide, még akkor is, hogyha ez nehéz volt. Nagyon szépen köszönöm, tehát még egyszer önöknek ezt. A globalizáció korában szeretnénk megvédeni a munkavállalók jogait, ez nem csak a szolidaritásról szól, hanem az igazságosságról is, ugyanis csak így tudunk előrelépni. Viszont a gazdasági világ globalizált, hatékony megoldásokat kell találni arra, hogyan lehet betartatni ezeket a jogokat. Egoistának kell lennünk, és egoista okokból kell ezt a vitát lefolytatni, szerint rólunk is szó van. Új képviselő vagyok, a Deve tagja is vagyok, és úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy hozzáférjünk az információkhoz, a jelentésekhez, ezeket el fogjuk olvasni, és talán új megfogalmazásokat is találhatunk. Az új irányítás nagyon fontos számunkra, nem csak az intézményekben, hanem itt arról is szó van, hogy a fejlesztési politikában ezeket a kérdéseket ki kell emelnünk. Ezek teljesen legitim célok, és ezeket a kérdéseket mindenképpen fel kell vetnünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ezeket az információkat elmondták nekünk, el fogunk mindent olvasni, és megpróbáljuk majd ezt hatékonyan alkalmazni a politikáinkban. Alapvető kérdésekről van szó a fejlesztési politikában, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról is szó van. Ügyelnünk kell arra, hogy ezek az információk valóban megjelenjenek a munkákban és más szervezetségek munkáiba. Elnök, köszönöm szépen, valóban ez egy cél, ez a célja ennek a meghallgatásnak is. Nagyon fontos az, hogy az üzenet eljusson a többi szakbizottsághoz is. Még egy kérdés? Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött ma ide azért, hogy eljutassa hozzánk az üzenetét. Van néhány kérdésem. Először is az emberi jogi szervezetek képviselőihez szeretném feltenni a kérdést. Az EU fejlesztési politikája milyen mértékben nyújt látható, lényegi segítséget erre a területre? Most emberi jogokról, munkajogról beszélünk, ez az egyik dolog. A másik kérdésem, az európai vállalatok képviselőihez irányul. Nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy, mint hogyha az USA-ban jobb lenne a gyakorlat, amit követni kell. Milyen mértékben alkalmazzák az európai üzleti szervezetek az USA beli gyakorlatokat, ajánlásokat. Elnök. Megadom a szót. Veronik, ne, Veroniknek. Ez az ön családi neve? Nem. Marion Veronik Káldiének adom meg a szót. És azt követően pedig eh, a bizottság külügyi szolgálata képviselőjének adom meg a szót. Nos, eh, Zserom is talán kiegészítheti azt, amit mondok, de én magam is említettem, hogy ami a jogvédőket illeti, az EU jogvédőkről szóló útmutatásait fontos, jelenleg pedig van egy CSR kommunikáció, illetve közlemény még az EU részéről, amelyet felül fognak vizsgálni, emellett nemzeti eh, cselekvési tervekkel kapcsolatban kellene az EU-nak kiadnia egy eh, valamilyen dokumentumot, és a eh, John Ruggie elvek végrehajtására kéne jobban odafigyelni. Tehát a az EU-n belül is azt látjuk, hogy a John Ruggie elvek megvalósítása az egyes európai országokban eltérő és vannak bizonyos hiányosságok, amelyekre oda kell figyelni. Fontos, hogy az EU útmutatást adjon ebben a vonatkozásban a bizottság és a parlament. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Megkapja a szót Jerome Chaplier is, hogyha szólni szeretne. Igen ami a guidance illeti, az, ENSZ, az útmutatást illeti, azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt világos volt már a cégek számára, hogy mit szeretnénk, mit kellene elérniük. Tudjuk, hogy született egy csomó guideline, született ágazati guideline is, amiről itt is beszéltünk néhány évvel azt mondtuk, hogy a jogszabályalkotás eh, még korai, mert eh, nem tudják a cégek, hogy mit várunk el tőlük, szerintem ezt már nem mondhatják, és én azt gondolom, hogy elég sok guideline, elég sok értelmezés eh, létezik már, amelyek tartalmazzák azt, hogy milyen magatartást várunk el ezektől a vállalkozásoktól. Itt eljött az ideje annak, hogy sokkal robusztusabb módon jogalkotással, megfelelő jogalkotással kényszerítsük ezt ki. Azt gondolom, hogy az önkéntességnek, illetve a guideline-oknak megvan a maguk korlátja. A cégek cégeket gyakorlatilag a kötelező jogszabályokkal lehet rábírni arra, hogy változtassák a hozzáállásukon. Amit pedig Pancéri képviselő mondott, ott a költségekről beszélt, az emberi jogokkal kapcsolatos költségek, eh, akkor ha már így rámutattunk a költségekre, akkor beszéljünk arról, hogy mi a költsége annak, hogyha nem tartják be az emberi jogokat. Például ennek van költsége a jó hírnév elvesztése, a eh, különböző jogi eljárások eh, költsége, a kisiklott vállalkozói tevékenységek formájában, én azt gondolom tehát, hogy az emberi jogok bennem tartásának is vannak költségei az európai gazdaságra nézve és a vállalatokra nézve. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Először a DG Enterprise, a vállalkozási főgazgatóság. Szavia Miller asszony, aki a vállalati felelősségvállalásért felelős. Köszönöm, elnök asszony. Először is örülök annak, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést, a vállalkozások és az emberi jogok kapcsolata. Gyorsan áttekinteném, hogy mi a bizottság CRS politikájának lényege úgy látom, hogy önök is tudatában vannak annak, hogy nagyon komplexes dologról van szó, multidisziplináris együttműködésre van szükség, és ezért is fogjuk majd megadni a szót a foglalkoztatási főigazgatóságnak, illetve a külügyi főigazgatóságnak, illetve a külügyi szolgálatnak is. Mi a bizottság CRS er politikájának lényege? Nos, azt szeretnénk elérni, hogy az EU-ban bejegyzett cégek eh, felelősségteljesen működjenek, mint vállalatok mindenhol. Ez robusztus, akár merevnek is nevezhessük, nevezhetjük azt a jogszabályrendszert, ami már létezik. Kicsit beszélhetek akár arról is, hogy milyen szabályozói környezet létezik már. a 2011-es stratégiánkban azt mondtuk, amikor a CRS-ről beszéltünk, hogy azt várjuk el a cégektől, hogy a társadalomra gyakorolt hatásukért vállaljanak felelősséget. Itt eh, ide tartozik eh, a környezeti tudatosság, az emberi jogi tudatosság, a munkavállalók jogai, a szociális jogok, az etikai kérdések és a fogyasztóvédelmi kérdések is. Tehát erről szól a céles értelmezésünk, és a mi politikánk nem kérdésspecifikus, nem ágazatspecifikus. 21 millió EU vállalkozásra, EU-ban bejegyzett vállalkozásra érvényes. Nyilván ez kiegészíti azokat a kérdésspecifikus kezdeményezéseket, amely, vagy problémaspecifikus kezdeményezéseket, amelyeket eddig tettünk. Mi azt szeretnénk, hogy az EU cégek tartsák be az ENSZ útmutatását, az ILO útmutatásait, az OECD útmutatásait, a, és a UN Global Compact-et is. Nemzetközi szinten tehát létezik egy nagyon határozott keret, amely amely lehetővé teszi a cégeknek, hogy felelősségteljesen működjenek. Beszéltek itt a Smart Mixről, nevezetesen arról, hogy az önkéntes és kötelező intézkedéseket hogyan mixeljük. Én is úgy gondolom, hogy a Smart Mix az fontos, és amikor a KKV-król beszélünk, ezek ugye az EU vállalkozások 99%-át teszik ki, hogyha egy olyan vállalkozásról van szó, amely öt embert foglalkoztat, annak valószínűleg nincsen saját emberi jogi politikája. De tudatosítani kell bennük azt, hogy egy KKV számára is fontos lehet az emberi jogok helyzete, mert adott esetben beszerezhet egy kis KKV is külföldi termékeket. Hallottuk az amerikai hallottuk azt, hogy mi van Burmában, Myanmarban. Nekünk most van egy olyan irányelvünk, amely az információadásról, adásról, szól, ez minden vállalkozásra igaz, leginkább a nagy vállalkozásokra, de nem gondoljuk azt, hogy egy ország vonatkozásában korlátozásokat kellene benevezni, bevezetni. A CSR egy globális kérdés, és a beszállítói láncok is globálisak. Szeretnénk eh, a cégeknél azt elérni, hogy a számviteli szabályok eh, megváltoztatásával is akár világossá váljon, hogy a CSR az fontos. Ugyanez igaz a közbeszerzésekre is. Jóst januárban fogadott el az Európai Parlament egy jogszabályt ezzel kapcsolatban. Fel lehet függeszteni egy szerződést, vagy ki lehet zárni egy pályázót akkor, hogyha ilyen aggodalmak felmerülnek. Emellett eh, említették itt a fejlesztési támogatásokat. Az Európai Beruházási Bank eh, CSR specifikus követelményeket is megfogalmazott, a szerződéseknek ez kötelező eleme, eh, amennyiben külföldön, tehát az EU-n kívül tevékenykednek. Tehát látunk itt is előrelépést. Az Európai Unión belül a jogi keret lehetővé teszi az EU cégek számára a Brüsszel egy rendelet alapján, hogy európai bíróság elé állítsák ezt a céget akkor, hogyha nem tartja be az európai jogszabályokat. Konkrét körülmények között, a, és az Európai Bíróság elég határozott volt ebben, egy EU-ban bejegyzett céget gyakorlatilag jogi eljárás alá lehet vonni Európai, Bíróságon elő, eh, Európai Bíróság előtt. Ez most csak egy pillanatkép volt, és remélem, hogy eh, további lépéseket tudunk tenni. A CRS politikánk egyébként éppen felülvizsgálat alatt van, és eh, Biztos vagyok abban, hogy a nemzetközi beszállótai lánc menedzsment, amely egy nagy kihívás minden nagy cég számára, és amely itt gyakorlatilag kulcskérdés az önök meghallgatásán, biztos vagyok, hogy erre nagyon oda fogunk figyelni, amikor felülvizsgáljuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Müller asszony. Ricardo Serri úrnak adom meg a szót. aki a külszolgálat részéről van itt. öt percet adok önnek. Csak csatlakozni tudok a kollégám nőhöz. És én is köszöntet mondok önöknek azért, hogy napirendre tűzték ezt a fontos, érdekes témát, amely nagyon szerteágazó, és a business human rights, az üzleti élet és az emberi jogok kérdés köréhez tartozik. A konkrét országokkal kapcsolatos kérdés Burma, Kambodzsa vagy Banglades témájában eh, a kollégáimnak beszámolok ezekről a kérdésekről, amelyeket eh, nekünk szegeztek. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy eh, a külszolgálat mit tesz ezen a téren. Először is megragadnázza alkalmat, hogy a, az irány mutatásokra, a, a vezére elvekre koncentráljak, ahogy a Slogbiller asszony és mások is említették, az Európai Unió ezeket a vezérelveket eh, az elejétől fogva támogatta, mert meggyőződésünk, hogy konszenzusból születtek ezek. A kormányzatok, a magán szféra, a civil társadalom konszenzusából születtek meg ezek. Igazi csoda az, hogy ide jutottunk, évtizedek óta folyik ugyanis a vita arról, hogy kötelező érvényű eszközt fogadjunk el. Emberjogi normák létrehozatala ezen a területen azt hiszem, hogy olyasmi, amit tök, sokszor megpróbáltunk, és mindig kudarcot vallattunk. Ezért a Guiding Principles, ez, a, ez az iránya vagy vezérelv rendszer, egy három évvel ezelőtti elfogadással 2011-ben azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük ezt egy kisebb fajta csodaként is. Óriási eredmény. Most már nincs más hátra, mint hogy megpróbáljuk átültetni a gyakorlatban, napokban mindezt. roppant összetett kérdésről van szó, ezt azt hiszem, hogy nagyon gyorsan megtapasztaljuk mindannyian. Egy szakpolitikai dokumentumon dolgozunk, amely azt járja majd körbe, hogy mit tehet az EU, mit tehetünk mi, ezen a téren azt hiszem, az UNGP-ken kell dolgozni, tehát a John Ruggie elveken, és attól tartok, hogy ha, ha ezen a ponton egy szerződéses keretbe csomagolnánk ezeket az elveket, az az eddigi munkát éppen, hogy zavarná, visszavetné az álláspontunk ezen alapult, ezt nyilvánosság előtt is elmondtunk, bizonyos fokú megosztottságot láttunk. Ez ügyben. Valószínűleg júniusban Genfben majd a munkacsoport is ülésezik. Nagyon érdekes lesz majd figyelemmel követni azt, hogy ez eh, hova jut ez a, ez a munka. De hát alapvetően most a John Ruggie elvek, az ENSZ-féle elvek gyakorlatba történő átültetésén kell dolgoznunk. Nagyon kevés időm van, ezért csak nagyon röviden tudom összefoglalni, hogy mit tesz az LKS ez ügyben. Ezt az emberjogi párbeszéd ügyében eh, felvetjük ezt a kérdést, legutóbb Mexikóval, Brazíliával tettük ezt meg. Lambrinidis úr nagyon aktív volt ezen a téren, a regionális szervekkel, csoportosulásokkal való együttműködést mi nagyon célvezetőnek tartjuk. Ha megengedik, akkor röviden elmondanám, hogy egy héttel ezelőtt az Afrikai Unióval is leültünk Addis Abebában. Egy szemináriumot szerveztünk az, az ENSZ John elveiről, Egyetértettünk az, az Afrikai Unióval is, hogy együtt kell működnünk e, ezen a téren még hozzá szorosabban, és az ensz együtt, akik szintén részt vettek az Addis Abebai e, szemináriumon, valamiféle segítséget próbálunk nyújtani az Afrikai Unió tagállamainak arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehet igazából ezeket John Ruggie elveket a mindennapokban meg, megvalósítani. Ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Köszönöm. Muchísimas gracias, señor Serrillo. Köszönjük szépen. Arra kérjük, hogy folytassa ezt, folytassák ezt a munkát, ezt a hasznos munkát. Most pedig Rüdelerőnek adom meg, aki a foglalkoztatási főigazgatóságban a osztályvezető helyettes. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék gratulálni önnek és az albizottságnak ezhez a kezdeményezéshez. A meghívott vendégek nagyon érdekes beszámolóit is köszönjük. Egy multidisciplináris megközelítést kívánunk alkalmazni, amely konkrét fellépésekre koncentrál az uniós intézmények bevonásával, a szociális partnerekkel, az üzleti élet szereplőivel, természetesen az ENSZ-el, az ILO-val, az OECD-vel is együtt működünk, hiszen ők sem maradhatnak ki ebből a folyamatból. Az Európai Parlament is egyébként támogatta ezt az átfogó megközelítésünket. Egyébként egy, egy ilyen átfogó megközelítést a mindennapokban alkalmazni nem egyszerű dolog, de konkrétumokat is találhatnak a 2014. februárjában kiadott kiadványunkban, amely beszámol arról, hogy mit is tesz az Európai Unió ezen a téren. Egy-két konkrét példát hadd hozzak az ILO nemzetközi konferenciáján tavaly júniusban egy új jegyzőkönyvet fogadtak el. Fontos kezdeményezésnek tartom én ezt. Az ILC, tehát a Nemzetközi Munkagyi Konferencia szintjén eh, soha nem látott gyorsasággal döntés eh, került sor, amelyet az emberünk tanácshoz nyújtott ezt be, hogy a tagállamok minél hamarabb ratifikálják ezt az új jegyzőkönyvet. A javaslatot egyébként már benyújtották szeptemberben. Gyorsan kellett reagálnunk, mert szerettük volna, hogy minél hamarabb életbe lép ez, és hogyha valóban példával járunk elől a világ többi része előtt, a parlamentnek és a tanácsnak is támogatnia kell ezt a javaslatot. Remélem, hogy ez így is lesz. A kényszer munka tiltása csak egyike az ilyen alapelvnek. Azt is fontos hogy ezen a ponton megjegyezni, hogy ezeket a, a munkajogi normákat minden uniós tagállam most már ratifikálta, Most, hogy erre sor került, lehetőségünk kínálkozik arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokban, amelyekben mindig szerepel egy fenntartható kereskedelem kitétel, hogy ide beépítsük ezeket a munkajogi normákat. Tehát ezekben a szabadkereskedelmi megállapodásokban konkrét utalás történik arra, hogy mindenkinek tisztességes munkához való jogát tiszteletben kell tartani, és más ILO egyezményekre is tudunk utalni, például a munka, ügyi felügyelet, és így tovább, és így tovább. Ezen kívül a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan működik egy, egy follow-up rendszer, ez persze egy új típusú, számunkra is újfajta, új generációs megállapodás. Az általános preferencia rendszer belül van a GSP Plus is, amely az EITCO munkaügyi normáinak elfogadását kötelező teszi, kötelezőnek írja elő, éppen ezért ezek alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. Erre az ILO felügyeleti rendszerét használjuk, és más nemzetközi szervezetek segítségét is kikérjük ez ügyben. Az Európai Unió egyébként aktív szerepet vállal az ILO munkáján belül is, Myanmar ügyében, vagy Üzbegisztán ügyében, Belarus és más ügyben is nagyon aktívan kértük ezeknek a, az érvényesülését. A szabadkereskedelmi megállapodásokban az együtt működési klauzulák is szerepelnek, amelynek a fontosságát nem szabad elbecsülni. Két innovatív megközelítést is kiemelnék, ez ezek közül egyik Bangladesre vonatkozik. Nos, itt hangsúlyoznám, hogy ez azért újtó jellegű vagy innovatív, mert az Európai Unió és Bangladesh közötti partnerségről van szó, amelyben nem csak az ilo hanem Amerikát is bevontuk, amely konkrét javulást hozott a munkaügyi jogok, illetve a munkahelyi biztonság és egészség területén. Persze, hát nem tökéletes még a helyzet, de októberben Brüsszelben egy ülés keretében felül át tekintjük az eddig elért előrehaladást. Úgy érezzük, hogy ennek a lehetőségét más területeken is meg kell vizsgálni. Ezen kívül az európai cégek és a globális szakszervezetek írtak alá, amely az áldozatok kártérítéséről szólnos. Az, európai cégeket területen vezető szerepet játszottak, példaértékű az, hogy jóval aktívabbak voltak, mint cégek a világ más részeiről az elnök asszony emlékezteti a hozzászólót, hogy lassan lejár a hozzászólási idej. Igen, köszönöm. A Maritime Convention, a tengerhajózási eh, egyezmény is eh, nagyon hasznos, mert ez az uniós és a nemzetközi eszközöket eh, kombinálja, egyesíti. Főként az olyan hajókra vonatkozóan, amelyek unión kívüli zászló alatt hajóznak, a szociális védelem, a munkabiztonság kérdését megpróbáljuk a szomszédságpolitikába is beépíteni. Én arról nem is beszélve, hogy a bővítési stratégiába is beépítjük az ILO vonatkozó elveit. A legutóbb ilyen ülésen is eh, nagyon aktívan felemelte a hangját az Európai Unió ez ügyben. Köszönöm, eh, most pedig eh, szívesen válaszolok az esetleg felmerülő kérdésekre. Köszönöm szépen. Ez valószínűleg nem az utolsó vita volt, amelyet ebben a témában folytattunk. Lesz még időnk arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Véleményem szerint nagyon hasznos volt ez a vita mindannyiunk számára hamarosan ismételten találkozunk majd. Szeretnék eh, köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek ma ide és tájékoztattak bennünket a munkájukról. Ezen a területen ez rendkívül érdekes és értékes volt eh, számunkra, nem csak az itt lévő képviselők számára, hanem minden eh, szabadságsági tag számára, az Európai Bizottság, illetve a külügyi szolgálat képviselői számára is azon dolgozunk, hogy a elkövetkező időben önökkel ezeken a kérdéseken együtt munkálkodhassunk. Azok számára, akik a kibővített elnökségi ülésen is részt vesznek, azoknak mondom, hogy 11.30-kor folytatjuk.